Akkor először a 45-ös módosítóra szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 94 és 95-ös módosító következik. 94-es először mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt meg kell néznünk. Megnyitom a szavazást. A, a, a néppártnak megint egyet többje van. Most már oké. Okay. Lezárom a szavazást. 20, 19 ellenében 4 tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a kompromisszum 1, egy, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk. Most 1-2 kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodás. Megnézzük. Megnyitom a szavazást. 15-ös módosítóról van szó. Lezárom a szavazást. 39 plusz, nagyon sokan nem emelték föl a kezüket, de elfogadtuk. Jó. 101-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 102-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Száz hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, ezt megnézzük. 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-19 ellenében elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 110-es módosító két részre oszlik. Az első résznél ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész, nem megnézzük. Megnyitom a szavazást. Első részről szavazunk megint. 110-es. Lezárom a szavazást. 28-18 elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor a 3-1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 3-2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 125-ös módosító következik mellette, ellene, nem, pillanat, mondja az elnök. 125-ös, mondja az elnök. Egészen lent van az oldal alján. 125-ös. A negyedik oldalon az utolsó. Akkor még egyszer 125-ös ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. De hát ö, szeretném, hogy mindenkire tekintettel legyünk, mindenki tudjon mindenről, mondja az elnök. 136-os, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 137-es, e, hát ez borzasztó. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 161-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 8-1-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 31-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megnézzük. Megnyitom a szavazást. A 31-eshez mellette Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás ugyanaz a szám, mint az előbb, elfogadva. 176-os mellette ellene tartózkodás Megnézzük. Megnyitom a szavazást. A 176-osról van szó. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 177-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 8-3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 179-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nagyon szívesen. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30-15 és egy tartózkodás elfogadva. 38-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ö, 184-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 185-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megnézzük. Megnyitom a szavazás 185-ös. Lezárom a szavazást. 28-14 és 4 tartózkodás elfogadva. 40-es módosítom mellette ellene. Tartózkodás ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. 186-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 187-es a szóbeli módosítóval. Van-e ellenvetés a szóbeli módosító ellenében? Úgy tűnik, hogy nincsen, akkor erről így szavazunk. 187-es mellette ellene tartózkodás ezt megnézzük. 187-es a módosító, a szobeli módosítóval. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-19-2 elfogadva. 188-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt megnézzük, 188-ast. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25-21 elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. a 42-től a 192-esről, ha önöknek nincs ellenvetés, akkor együtt szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A következő csoport a 43-astól a 198-asig tart mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 199-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 200 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Megnézzük. Megnyitom a szavazást. A 49-es módosítóról van szó. Lezárom a szavazást. 25, 21, 0. Elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum dénes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, ezt megnézzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 66-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 4-es módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a 68-asról. Lezárom a szavazást. Huszonnyolc, tizenhét, nulla, elfogadtuk. 69-es a szóbeli módosítóval. Van -e ellenvetés a szóbeli módosítóval kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy nincs, akkor szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Megnézzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-20 elfogadtuk. 70-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, hatos, mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk. 72-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Megnyitom a szavazást a 72-esről mégis. Lezárom. 23-22. Nagyon szoros. Hetes módosító mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Megnézzük. A hetesről megnyitom a szavazást. Lezárom. 26-19, 1, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ferenc kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás ezt megnézem. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-20-0 elfogadtuk. Géza kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 81-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 88-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 89-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 90-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás. Véleményem szerint ez egy elutasított módosító. De megnézzük. Jó, oké, megnézzük. 12-es módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 30-16 elfogadva. 30-16-0 egyértelmű. 91-es. Mellette. Kellene. Tartózkodás. Elfogadva. 13-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 93-as módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. A végső szavazást elektronikusan tesszük, meg megnyitom a szavazást. Lezárom. Negyvenhárom mellette, három ellene nincs tartózkodás. Elfogadtuk, köszönöm az előadónak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 Okay, wir kommen dann zur nächsten Abstimmung. A következő szavazásra térnénk most át. Das ist die Abstimmung über die Änderung des Haushalts. A költségvetés módosítástól szavazunk, mindenki megkapta a szavazólistát és azt hiszem, blogban szavazhatunk, ha csak nincs valakinek ellenvetése, de úgy látom, senki sem tiltakozik. Mindenki egyetért, jó, akkor blogban szavazunk. Az 1-től 13-asig terjedő módosítókról szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. És akkor a záró szavazás következik, elektronikusan szavazunk. Ja, ja du sprichst einfach wunderbar Deutsch. Also die Abstimmung ist eröffnet. Megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. 41 igen, 3 nem, senki sem tartózkodott, elfogadtuk tehát, köszönöm szépen a jelentéstevők munkáját. Ja. Das, die nächste Abstimmung, da geht's über das Verfahren und die most pedig a biztosi meghallgatások során alkalmazott eljárások és gyakorlatok tárgyában szavazunk, a jelentéstevő én volnék. Egyes módosító, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Hármas bekezdés, szóbeli módosítás. Van-e valakinek ellenvetése? Úgy látom, nincs. Akkor szavazunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tízes módosító. Ez okafogyott. A tizenegyes következik mellette, ellene. Ki tartózkodik, ellenőrizzük. Ellenőrizzük a tizenegyest. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Harminchárom hét, világos az eredmény. De nem volt világos a számomra az imént. 12-es módosító mellette ellene, ki elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, Tartózkodok. elfogadva. 15-ös mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 17-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 19-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. A zárószavazásra térünk át, elektronikusan szavazunk. A szavazást megnyitottam, a szavazást lezártam. 44 egy arányban elfogadtuk, senki sem tartózkodott, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Gut. Das <laughs> <laughs> wir haben jetzt die Abstimmung abgeschlossen und kommen dann... Äh, a szavazások végére értünk, ezért most a fehér könyvről szóló jelentés következik, illetve következne, a jelentéstevő még nincs itt, de hamarosan érkezik. So, wir kommen jetzt über die Aussprache über das A fehér könyvről szóló eszmecsere. Következik Wim van de Kamp a jelentéstevőnk. Megérkezett, és meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Először is tennék néhány bevezető megjegyzést. Hangsúlyozni szeretném, hogy a jelentésem men belül a 2011-es fehér könyv kapcsán egy félidei felülvizsgálatot végzünk. Egy midterm review-ról van szó, angol szakkifejezéssel, és itt Mindenek előtt azokat a javaslatokat vizsgáljuk meg, amelyeket 2011-ben tettünk. Mátyő Gros volt az elődöm a téma kezelésében. Megnézzük tehát, hogy az akkor tett javaslatokat mind sikerült átültetni a gyakorlatban. Mindjárt az elején egy politikai jellegű megjegyzésem lenne, tekintettel Bilbao asszonyra is, aki a spanyol SND-beli kollégám. A tanács és a tagállamok egy kicsit utána kullognak a 2011-es fehér könyv végrehajtásának. Kicsit le vannak maradva. Ezt fontos egyértelműen kimondani, hmm. hiszen néhány dosszi esetében tényleg nagyon sürgető lenne a végrehajtás. Az egyikük a negyedik eh, vasúti csomag, amely politikailag nagyon fontos, valamint a légiforgalmi dosszié és említendő itt. Tehát nagy a lemaradás, nagyon sürgető, ezek végrehajtása, sürgető feladat a jobb együttműködés Európában a közlekedés területén. Más nagy országok, jelentős országok Kína, Brazília, India sokkal gyorsabban halad előre ezen a téren, mint Európa. Nem akarok most újjal mutogatni senkire, nem akarok külön kiemelni egy országot sem, de a tagállamok összességében gyorsabban is haladhatnának a végrehajtásban. a helyzetfelmérést, annak elvégzését gyakorlati szempontból szemléltük, felmértük, hogyan is néz ki a jelenlegi helyzet Európában. Nem akartunk az összes részletre kitérni a szövegben, de fontosnak tartottuk a tágabb kontextus figyelembevételét, gondoljunk 2020-ra, 2030-ra, tehát egy tágabb kitekintést is feladatunknak tekintettünk. A közlekedés minden szempontból fontos, a gazdaság is leállna közlekedés nélkül, és hát vannak itt a parlamentben olyan szakbizottságok, amelyek rendkívül fontosnak tartják a saját munkájukat, például az AFET és az ECON, de hogyha a TRAN nem végzi el megfelelően a munkáját, akkor ezek a szakbizottságok nem tudják ellátni a feladatukat. A modal shift, a modális átállás vagy elmozdulás nem volt sikeres, ezt mindenképpen meg kell állapítanunk. Lehet, hogy a 2011-es javaslatokat túl szigorúan fogalmaztuk meg, túl határozottan. Az én értékelésem, helyzetfelmérésem minden esetre azt mutatja, hogy ez a modal shift nem történt meg, nem voltunk sikeresek ezen a téren. Itt előrelépésre van szükség, ugyanígy a multimodalitás és komodalitás területén is. Még egyszer hangsúlyozom, multimodalitás és komodalitás. Ezek előremozdítására van szükség. Úgy látom, hogy mindenek előtt a vasúti forgalmat, és a belvízi hajózást kell ösztönöznünk. Hogyha ez megtörténik, akkor már nem, nincs, nem lesz szükség olyan nagy beruházásokra a közúti közlekedésben. Van egész sor projektünk, amely ebbe az irányba mutathatna, de a végrehajtásuk egyelőre nagyon lassan halad, jóval több beruházásra van szükség összességében, tehát a belvízi közlekedés területén és a vasúti közlekedés területén is. Aztán a fenntarthatóság. Vannak ugye fenntarthatósági célkitűzéseink, és azt látjuk, hogy a közlekedés sajnos a fenntarthatóság területén a közlekedési ágazat még nem teljesít jól. Vannak jó megközelítések, egyre terjednek azok a gépjárművek például, amelyek kevesebb szennyezőanyagot bocsátanak ki, de ha összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet a 2011-es célkitűzéseinkkel, hát az láthat, hogy a fenntarthatósági céljainkat nem fogjuk elérni, ha így halad a végrehajtás. De hát ugye nem az a cél, hogy a előzetesen meghatározott célokat visszamenőleg módosítsuk, inkább az lenne a feladatunk, hogy jobban teljesítsünk. A városi közösségi közlekedés is említendő itt, ez is a célkitűzések között szerepel. Itt várhatóan meg fog duplázódni a forgalom. Ha valaki autóval közlekedik Brüsszelben, tudja, hogy milyen forgalmi dugók alakulnak ki az alagutakban, főként, úgyhogy a városi közlekedésben mindenképpen előre lépésre lenne szükség. Aztán a kerékpárok az elektromos meghajtású kerékpárok mindenképpen támogatandók a városi közlekedésben. Ami az intelligens közlekedési hálózatokat illeti, jó irányba haladunk, de még sokkal többet tehetnénk. Egyszerűen úgy hiszem, hogy a sebesség nem elég gyors a végrehajtásban. Koch kolléga jelentése kapcsán ugye beszéltünk a jegykiadásról, ott is, de a mi témánk esetében is sokkal gyorsabb technológiai előrelépésre lenne szüksége, ha az ajtótól ajtóig történő közlekedésről beszélünk, a papír nélküli jegykiadásról, az elektronikus rendszerekről, hálózatokról, a multimodalitásról. Mindenütt azt látjuk, hogy a papír felhasználás nagy, miközben az elektronikus megközelítés lenne a kedvező. Aztán eh, megvizsgáltuk a Tube Transport témakörét is, ahogy szakkifejezéssel mondani szoktuk. Itt azt látjuk, hogy az európai belső piac, amikor a közlekedési ágazat szociális vetületeiről van szó, gondolhatunk például a németországi buszsofőrökre, akik esetében bizonyos belső piaci sztenderdeket megkerülnek. Aztán egyfajta korszerűsítést is láthatunk, korszerűsödést a különböző applikációk alkalmazásával például, de azt látjuk összességében, hogy aláessák a belső piaci sztenderdeket, Igaz ez Németországra, Hollandiára és más országokra, és ez elfogadhatatlan, ezt nem akarjuk. Aztán a közlekedés biztonság. Dieter Koch kolléga a jelentést tevünk ebben a témában, és még mindig túlon túl sokan esnek áldozatául a közlekedési baleseteknek. Rettenetes számadatokról hallhatunk. Mindenki elsősorban a terrorizmusra figyel, a külső fenyegetettségre, de hát Európában van egy belső fenyegetettségünk, egy belső veszély is, ez pedig a közúti közlekedés. Vannak halálos balesetek, és vannak nagyon szörnyű egészségügyi következményekkel járó balesetek összességében, ahol maradandó sérüléseket szerveznek európai polgárok, és ez nyilván pénzügyi vonzattal is jár. Ezeket a témákat is mind-mind szemügyre kell venni, amikor a közlekedésről beszélünk. Ennyit szerettem volna bevezetőül elmondani. Köszönöm szépen a mindenkinek, aki részt vett a munkában, és most pedig várom a kollégák megjegyzéseit. Köszönjük szépen! Claudia Tapadel kapszót. Mulțumesc frumos, domnul președinte. În primul rând, aș vrea să le urez sărbători fericite atât uh, colegilor care au sărbătorit Paști. Köszönöm szépen, először meg szeret, köszönetet szeretnék mondani, és uh, az összes kollégának szeretnék uh, a katolikus húsvétot, és mivel most volt az ortodox húsvét, mindenkinek kellemes susvétat szeretnék utólag is kívánni. Köszönöm szépen az előadónak a megjegyzéseket és a hozzászólásokat. Egyértelmű, hogy ez a javaslat kiinduló pontja kiváló. 2011-es fehér könyv kiváló alapot jelent tehát. Én néhány javaslatot szeretnék javasolni, mint a szocialisták koordinátora, és hozzátennék a Vandenkamp úr által benyújtott módosítókhoz. A szociális dimenzió igaz, nagyon sok javaslat született, szektoriális javaslat született, ugyanakkor nagyobb erőfeszítésre van szükség a törvény, a szociális törvényhozás harmonizációjához. Javaslatokat kellene tenni a bizottságnak, hogy meglegyen a megfelelő harmonizáció a szociális szektorban. Esetleg egy olyan szervezettel, amelyik felülvizsgálja a törvényhozásokat. Esetleg egy ügynökség, amelyik szárazföldi közlekedéssel, földi közlekedéssel és szállítással foglalkozik, specifikus javaslatokat fogunk benyújtani. 2011 óta néhány törvényt elfogadtak szeretnénk, hogyha lenne utalás ezekre az elemekre. Például a 2013-as éghajlat és energia csomagra. A gyakor- megpróbáljuk a 2011-es fehér könyvet a gyakorlatba ültetni, és erre szükség van, ugyanis teljesen meg kell változtatni a közlekedés és a szállítás iparágát. Ezt már e, e kimondtunk 2011-ben, de ugyanakkor holisztikus módszerrel kell ezt megközelíteni, fel kell ismerni, hogy milyen összefüggések vannak a közlekedés, illetve az energiaszektorok között. Figyelembe kell venni a kollégák javaslatait más kérdésekkel kapcsolatosan is, például a több motozatú közlekedés. A javaslatokat tehát be kell fogadni, a városi közlekedés, a városi közlekedés javítása legyen az egyik prioritás aztán más módosítóink is vannak, amelyek a több modozatú közlekedéssel foglalkoznak, az új technológiák alkalmazásával, javítani a biztonságot a városi közlekedésben, és ugyanakkor a közlekedési dugok elhárításának a lehetőségeire gondolunk, figyelni kell az, utazás, az utazókra, az utasokra, azokra, akik nagyon sok időt töltenek el utazásra, és meg kell próbálni nekik segíteni. A közlekedési rendszer egy dinamikus interakciót követel a különböző struktúrák között, infrastruktúrák között a tiszta infrastruktúrák kellene, hogy élvezzenek előnyt, a különböző integráló országokra kell gondolni, a minőségi beruházásokra kell gondolni. Ezekben az országokban nem sikerült elérni a fehér könyvbe meghatározott célkitűzéseket, és nem sikerült csökkenteni a közlekedési balesetek áldozatainak számát is. Meg kell nézni, és át kell gondolni, hogy milyen módon kerül alkalmazásra a fehér könyv. Egy egységes, intelligens közlekedési rendszert kell kialakítani. Az összes dokumentumot át kell tekinteni, nem csak a hivatalos dokumentumokat, hanem az összes többit is, amit benyújtottak. Ahogy említettem, a kollégáimmal együtt módosítókat fogunk benyújtani. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt. Köszönjük. Kozmas Lotowski következik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym podziękować panu Wimowi. Köszönöm szépen, elnök úr. Van den Kamp úrnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy kidolgozza ezt a dokumentumot ilyen rövid idő alatt. benyújtotta és vezette a saját véleményet szintetikus módon, és ez, ezért hálásak vagyunk, mert ez ritka dolog itt eh, a, ebben az épületben. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, amire oda kell figyelni prioritással. Rámutatnánk arra, hogy Európa egy különálló egység, ugyanakkor nincs külön választva a világ többi részétől, tehát egy sokkal szélesebb perspektívában kell ezeket tekinteni. Nem szabad a dekarbonizáció ellen haladni, nem szabad ugyanakkor akkor félretenni teljesen a szenet, illetve a szénkibocs, széndiokszid kibocsátásoknál, mert más országok ebből előnyt nyerhetnek. Tehát mi azt szeretnénk nagymértékben csökkenteni a széndiokszid kibocsátást, és más országok ebből előnyt kovácsolhatnak. Erre oda kell figyelni, és megfelelő módon meg kell ragadni a lehetőségeket. Egy másik példa az a közlekedés terén lévő szabad konkurencia. Más, a világ más gazdaságaival való megtekintés, észrevehetjük, hogy mik a helyzetek. Például a legeközlekedés esetén az európai légitársaságok eléggé meg vannak kötve, ugyanakkor a Persa öböl légitársasága is sokkal nagyobb előnyt élveznek, ugyanis náluk nagyon olcsó az üzemanyag. Ezáltal az Európai Bizottság és az Európai Unió nem tud ellenállni ennek, ezeknek a támadásoknak, de az történik, hogy egyes országok bezárkoznak, mm, protektív eh, politikákat alkalmaznak, és ezáltal sérülnek a nemzetközi jog normái is, munkaügyi normák is, és aláknázzák a szabad piacot. Ezáltal nem tudjuk a dokumentumban foglalt célkitűzéseket elérni. Itt azt szeretem, hogy a felhasználó az ember legyen a politikáink középpontjába, és ez fontos, meg nagyon fontos szempont az árak csökkentése, a nagyobb biztonság, és, és ez kell, hogy a közönség élvezze ezeknek a jótékony hatását, ugyanakkor oda kell figyelni az közlekedésben dolgozók helyzetére is, Közép-Kelet-Európában nagyon sokan elveszítik az állásukat, mert nem férnek hozzá a infrastruktúrákhoz, a felhasználók is szeretnék, hogy a jogaik ne serüljenek, szóval mindezeket szeretném, szeretnénk figyelembe venni, amikor az európai közlekedésről beszélünk a következő években. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen, vissza is adom a szót. Das Wort hat jetzt Gesine Meissner. Köszönjük szépen, Gesine Meissner következik. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon szépen köszönöm Wim van de Kamp munkáját. Azt mondta, egy nagyon határozott célra törő jelentést szeretne készíteni a blabla, blablázás helyett. Szerintem ez sikerült is neki. Nagyon kiegyensúlyozott a jelentés. A jelentéstevő korábban találkozott az árnyék jelentéstevőkkel, mindenkinek a az ötleteinek teret adott, és úgy látom, hogy ez tükröződik a jelentésben is. De nem csak dicsérni szeretném a jelentéstevőt, azért lenne néhány megjegyzésem is. A jelentéstevő úgy, úgy fogalmazta meg a jelentést, hogy a modális átállás, a model shift és a komodalitás is szerepel. Ez a model shift persze egy nagyon szép cél, de szerintem nem tudjuk elérni. Egyszerűen a kapacitások miatt sem, tudjuk ezt a célt megvalósítani, ezért mindig fontos a komodalitást és intermodalitást is említeni, ez meg is történik a szövegben. Szól a szöveg az infrastruktúra fejlesztéséről, az ESSI fontosságáról, az intelligens közlekedési hálózatokról, amelyek nagyon pozitívan hathatnak ki a közlekedése, ez mind szép és jó. Egy megjegyzésem lenne itt a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatosan. Az áll a szövegben, hogy fontosak az innovatív technológiák, a személygépkocsik kapcsán. Én mindenképpen szeretnék majd egy módosítót benyújtani erre vonatkozólag, mert én nagyon nagyszerűnek tartom az innovációt a gépjárműveknél és a személygépjárműveknél, de ez mind összefügg az adatforgalommal, és az adatvédelem és a magánszféra védelme szerintem nagyon fontos. Mindenki tudja, hogy milyen keményen harcoltam a kikapcsolás lehetővé tevő gombért az automatikus segélyhívó rendszer kapcsán, ez az e rendszer. Úgyhogy itt mindenképpen egy módosítót fogok benyújtani. Aztán szól a szöveg a munkakörülményekről és a közlekedési ágazatban. Én szeretnék egy módosítást eszközölni itt, amely felhívja a figyelmet a nők fontosságára. Van egy csomó olyan vonzó munkahely, ebben az ágazatban, ahol talán a nőknek is több helyet lehetne biztosítani. A papír nélküli közlekedés szintén nagyon fontos, aztán közlek, nem, nem sokára következik a Párizsi konferencia, ehhez kapcsolódik az emisszió csökkentés. Mindannyian tudjuk, hogy a közlekedés nagyon sok kibocsátásért, illetve szennyezőanyag kibocsátásért felelős, úgyhogy itt még sok a teendő. Ami a légiforgalmat illeti, itt van egy belső versenytorzulás, ez nem szerepel a szövegben, erre vonatkozólag szeretnék majd még egy módosítást benyújtani. Németország, Ausztria és az Egyesült Királyság külön megoldásokat külön, választ, külön utas politikát folytat sok esetben, az adóztatásban például, Szerintem eh, jó lenne, hogy ha itt jobb lenne az együttműködés Európán belül, ami a közúti közlekedést életén nem vagyok teljesen biztos abban, hogy okos dolog, hogyha már most kötelező jellegű széndiokszid kibocsátási keretekről beszélünk a tehergépjárművek kapcsán, hiszen azok lehetnek kisebbek, nagyobbak, különböző szerkezetűek, ezek mind nagyon fontos szempontok. Ha jól tudom, az Európai Bizottság most dolgozik az ipari, illetve ágazati szereplőkkel egy olyan rendszeren, amely kiküszöböli ezeket a különbségeket. Szerintem meg kell várnunk, hogy ez a munka lezáruljon, és csak utána kellene rátérni a kötelező határértéket meghatározására. Úgyhogy szerintem ez itt most elhamarkodott lenne. Egyébként Van egy új koncepció is, ez a intromodális közlekedés. Ez a logisztika szempontjából fontos. Az információs technológiai hálózatokat szintén jobban össze lehetne kapcsolni a közlekedés tovább fejlesztése érdekében. Talán ezt is érdemes lenne beépíteni a szövegbe, ezzel még nem lenne túl terjengős szerintem. És a szennyező fizet elve szintén elhangzott, ezt nagyon fontosnak tartom, viszont a közlekedési infrastruktúra kapcsán az earmarking témájában még nem hangzott el semmi. Szerintem nagyon fontos, hogy a közlekedésben befolyó pénzeket az infrastruktúrába csatornázzuk vissza. Ez lett volna fő mondandóm, egyébként teljesen egyetértek az egységes légiközlekedési térség kialakításával, aztán azzal is egyetértek, ami a tengeri közlekedés kapcsán benne áll a szövegben. Nagyon elégedett vagyok összességében a szövegtervezettel, de azért lesznek módosításaim. Köszönöm. Köszönöm, és mielőtt megadnám a következő felszólalónak a szót, üdvözölni szeretnék egy látogatói csoportot. Leichtfried úr, az osztrák szociáldemokraták egy látogatói csoportját hívta meg hozzánk, üdvözlöm őket szeretettel itt a szakbizottságunkban. folytatjuk is azonnal, melyek kilenen a következő felszólaló. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollégat, ensinnäkin kiitokset Vimille hyvästä. Köszönöm szépen, és szerintem is ez egy nagyon jó, nagyon magas színvonalú munkadokumentum azt hiszem, hogy most már nagy nyomás alá helyeztük a kuktát is, hogy ezzel a metaforával éljek. És nagyon fontos, hogy érdemi előrelépés történjen. Általánosságban a 2011-es fehér könyv a közlekedés területén nagyon jó. Nagyon jók a célkitűzések, nagyon jók a megfogalmazások. De a legfontosabb téma még előttünk áll. Az egészet a gyakorlatban is alkalmazni kell. Ezeket a jó szándékú javaslatokat Európában alkalmaznunk is kell a gyakorlatban. A felhasználó barátság nagyon fontos, a hatásosság az egésznek nagyon fontos. Fel kell tehát kurbliznunk az egész folyamatot, nagyobb sebességre kell kapcsolnunk. Jelen pillanatban van egy globális versenyhelyzet, new standardek is kialakulnak, az, um, az európai szállítás és közlekedés területén új formák is keletkeznek, nem tudom, hogy hogy lehet ezeket megoldani. Több százmillió ember életére van ez közvetlenül kihatással Európában és nagyon fontos a, a digitalizáció. Azt hiszem, hogy a terrorizmus, mint fenyegető tényező, ezt is figyelembe kell venni, és talán itt az a kihívás, hogy nyitott fülekkel viseltessünk a végfelhasználó irányában. Nagyon sok szolgáltatás felhasználó több millió ilyen mobil felhasználó van Európában. Fontos tehát, hogy őket kiszolgáljuk. Vagyis ösztönöznünk kell az innovációt ebben a szektorban, a szállítás területén, és a piaci hozzáférést is biztosítani kell. Ahogyan már többször is elmondtam minden korábbi kommentáromban, felszólalásomban, teret kell biztosítani ezeknek az információ, eh, innovációknak, és, és eh, mindenkinek esélyt kell adnunk. És a szabályozási keretet is meg kell nyitnunk olyan formában, hogy az új beruházók, az új hezők is minden esélyt megkapjanak. Azonban nagyon fontos, hogy a magas normákat betartsuk továbbra is, és a fogyasztó védelem is megvalósuljon. És mindenkinek a, azonos szabályok szerinti viszonyokat kell biztosítani a level playing fieldet, tehát ezek azok a kulcs szavak, amelyek mentén kell kialakítani az európai közlekedési szállítási szakpolitikát. Ugye egyre kevesebb a pénzünk, és a mi feladatunk és felelősségünk az, hogy kihasználjuk ezt a, ezt a potenciált, az ebben, az ebben a rendszerben lejlő potenciált. És még néhány pontot szeretnék kiemelni ebből a dokumentumból, amelyet relevánsnak kívánok a mai vitában is felmutatni. Szerintem erről, ezekről beszélnünk kell. Az első pont a külső kérdésekkel vonatkozik. Azt hiszem, hogy a külső, az external aspektuson túlmenően még a belső fejlesztésre is figyelemmel kell lennünk. A... Nos, azt hiszem, hogy valóban nagyon fontos itt az Európán belüli országok közötti viszonylatok fejlesztése is. Aztán ami a, a vezetővel történő szállítást illeti, azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekes megközelítés, abban a szempontból is, hogy számos alternatív is van, alternatíva is van emellett az elképzelés mellett, vagyis egy széles spektrumban kellene gondolkoznunk, és egy globálisan kellene megvizsgálnunk különböző lehetőségeket, az új trendeket is figyelembe kell venni. Aztán ami az automatizációs, az automatizációt illeti valamennyi modalitásban ez hiányzik egyetemben ebből a dokumentumból, és ebben a viszonylatban szerintem aggasztó az, hogy egyszerűen kifelejtettünk egy nagyon fontos témát, a, a gyaloglás és a kerékpározás mint közlekedési eszköz. Ez teljes mértékben kimaradt ebből az anyagból. Finneknek, a finneknek és a hollandoknak nagyon fontos ez, hiszen mi biciklizünk és gyaloglunk nagyon sokat. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Lars Eickhout. Köszönöm szépen, Lars Eickhout. Holland úr. Ma reggel kerékpároztam ide, ami nagyon nagy kihívás Brüsszelben. Most először is köszönöm a kollégámnak ezt a könyvet, fehér könyvet. Erről ezzel kapcsolatban már volt egy kis homályos bevezetőm, de most már ezt még egyszer nem mondom el de azt hiszem, hogy Panekamp úr valóban röviden és velősen és fókuszáltan sikerült, hogy megfogalmazza ezt a szöveget. A módosítók tekintetében, amit mindenképpen meg fogunk említeni, az az, hogy és ami kimaradt ebből az anyagból, az az, hogy ez az egész téma nagyon sürgős, hiszen itt az üvegházhatású hat, a gázok kibocsátása egyre növekszik, és ez az egyetlen szektor, amely ettől még szenved, tehát a dekarbonizációt megvalósítottuk már minden területen, kivéve a közlekedési szektorban, és ezt nagyon erőteljesen meg kell fogalmaznunk, és ez a modalitási elmozdulás, a modal shift, hát hogyha ezt megnézzük a gyakorlatban, elméletileg nagyon szép, de gyakorlatban ez egyszerűen még nem tapasztalható, vagyis nagyon sokat beszélhetünk még erről, csépelhetjük erről a szót, de egyszerűen azt kellene biztosítanunk most már tényleg, hogyha egy új értékelést végzünk, akkor legyen valami fajta kötelező jellegű ne, e, az egészben, ne legyen csak ilyen ajánlás, és ne csak beszéljünk erről, hogy ez lenne a jó, meg az lenne a jó, hanem igenis keményebben kell fogalmaznunk. A módosítóknál minden bizonyal a modális elmozdulásról és az árképzésről fogunk szólni, Hogyha csak ezt a két témát veszük és megnézzük ezt az utóbbit, az árképzést, akkor azt hiszem, hogy sokkal provokatívabban kellene hozzáállnunk a, a közúti közlekedési árképzés kérdéséhez, hiszen itt egyértelműen nagyon nagyok a különbségek, hogy a kilométer alapban gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy valóban konkrétan az, az út használatára koncentrálunk, és nem az autó tulajdonlására és egyéb aspektusokra, akkor azt kell megvizsgálni, hogy ezek az eszközök, amik ugye egy internalizáció irányába hatnak, akkor meg kell vizsgálni, hogy a gyakorlatban ezt tényleg hogyan alkalmazhatnánk, hiszen ez lenne a helyes út, ez a tendencia. Tehát erre számíthatnak a módosítóinkban. És hogyha különböző közlekedési eszközöket vizsgáljuk meg, itt is erőteljesebben kellene fogalmaznunk, azt hiszem, mivel hogyha csak azt vizsgáljuk meg, hogy itt milyen árképzésről, áralakításról beszélünk a különböző közlekedési eszközöknél, hát ez teljes mértékben igazságtalan. Ez egyértelmű. És a légi közlekedés kivételt képez minden alól, szinte minden alól mentességet élvez, amit mindenképpen meg kell néznünk. Hogyha azt, azt akarjuk, hogy igazságos legyen a verseny a különböző közlekedési eszközök között, akkor igazságot kell teremtenünk az árképzésben is, a költségekben, az internalizációban is. E-, e-, ezt ma egyáltalán nem tapasztaljuk, és ez teljes mértékben eltorzítja a versenyt. És ezt egy kicsit erőteljesebben meg kellene fogalmaznunk a módosítókon dolgozni fogunk, megnézzük különösen a légiközlekedést, hiszen a kerozin megadóztatása nincs itt benne, az áfa kérdése nincs benne a légiutaknál. Aztán az ICAO ugye azon dolgozik, hogy esetleg lesz egy nemzetközi egyezmény 2020-tól, ha szerencsénk van, és a szektor ezt elfogadja, hát azt hiszem, hogy elérkezett annak az ideje, hogy legyünk egy kicsit offenzívebbek ezzel kapcsolatban. Ezen mindenképpen dolgozni fogunk, mivel túlságosan hosszú, idei, hosszú ideje élvez mentességet a légiközlekedési szektor. Nem, ez nem arról van szó, hogy utálom a repülőgépeket, egyszerűen arról van szó, hogy egyenlő szabályokat kell teremtenünk, hogy a fogyasztók is megfelelően dönthessenek és választhassanak a különböző közlekedési eszközök között, és most azt látjuk, hogy bizonyos közlekedési eszközök igenis favorizált helyzetben vannak. Aztán Van Kampes úrhoz intézem ezt a megjegyzésemet. Ugye itt a kötelező érvényű célszámokat még nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk rögzíteni 2020 után, de a tengeri közlekedési szekcióban, ebben a szövegben már látunk kötelező értékeket. Nem értem, hogy miért pont ezt a tengeri közlekedési szektort ö, választotta ki a kötelező célokat mi is támogatjuk, de miért pont a tengeri szektort emelte ki ebben a, az anyagban? Ezt nem értettük. Miért pont ez, ez, a, ez a szektor kerül kiemelésre? Ez a kérdésem. És egyébként a módosítóink még azt is figyelembe fogják venni, hogy a nemzetközi szabályok, a környezetvédelem és a versenyképesség tekintetében ezek is relevánsak, hiszen időnként az a benyomásunk keletkezik, hogy bizonyos közlekedési eszközöket igenis favorizálunk, tehát a diverzitás kárára tesszük ezt, és vannak nemzetközi standardek, célok, és a biológiai sokszínűség egyezményben ö, ugye azt mondtuk, hogy ott a diverzitás elvesztése ellen veszik fel a harcot, és ugyanez érvényes a közlekedési szektorra, és itt is a sokszínűséget szeretnénk megtartani. De ahogy említettem, leginkább a, a költségek internalizációjára és az átképzésre fogunk koncentrálni, és hogy ez a modal shift valóban megtörténjen és hogy ne az történjen, hogy öt év után megint eljussunk oda, ahol ön már 11 éve dolgozik a parlamentben, hogy hát igen, megint, már nagyon jó úton vagyunk, de még mindig nem érkeztünk oda, tehát azért öt év múlva ne itt tartsunk már, ez lenne a cél. Vagyis ezt a jelentést még tovább kell fejleszteni, és azt látom, hogy Van Campus úr nagy örömmel fogja öt év múlva ezt a jelentést elkészíteni. Köszönöm szépen, Péter Lunke következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kiegyensúlyozott jelentés, amelyet itt most az előadó bemutatott nekünk, de szerintem hiányoznak belőle bizonyos elemek. Mindannyian tudjuk azt, hogy a jól működő közlekedés alapvetően fontos Európa és a belső piac szempontjából, és ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy megnézzük ebben az anyagban a bürokratikus és az adminisztratív terhek kérdését világosabban kell fogalmaznunk a kabotázs szabályokkal való visszaélések tekintetében. Nagyon fontos, hogy a verseny képességet megvizsgáljuk, az anya-leányvállalatok kérdését megvizsgáljuk, és nagyon sok módosítónk lesz a szociális aspektusok tekintetében is. De mm, amikor itt egyik szabály réteg a másikat követi Európai Uniós szinten, akkor ugye nagyon könnyen megnyitjuk a kaput a visszaélések számára is. És ez nem igazán egy jól működő rendszer, minden, nagyon sok csalást tapasztalunk, nagyon sok visszaélést, de ugye itt a jelenlegi szabályok betartásáról van szó, nem új szabályok alkotásáról, és a szociális dömping problémája, ami a nagy üzemeltetők profit éjségéhez kapcsolódik. Nos, Ugye itt azt jelenti, hogy sok kisebb szereplő kiszorul a, a piacról, és az nagyon rossz a környezetvédelmi szempontból is, hiszen a nagyobb üzemeltetők a legújabb modelleket veszik meg, a legújabb kamion modelleket, de ez nem segít környezetvédelmi szempontból, vagyis nagyon fontos, hogy szigorú szabályozást mindenki betartsa, és valahogy a piaci torzulásokat elkerüljük, a nagy működtetők visszaéléseit megakadályozok, és remélem, hogy ez az anyag ehhez is hozzásegít bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezek voltak az előadó és az árnyék előadó hozzászólásait. Két percben korlátozom a további hozzászólók listáját, mivel nagyon sokan jelentkeztek felszólalásra. Jens Dielsen két percben tessék. Nagyon rövid leszek, hiszen két percem van. Nos, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kiegyensúlyozott jelentés, és nagyon fontos, hogy kihasz, eh, kihangsúlyozzuk az, hogy itt a szociális fenntarthatóságról is szó van, négy pont. Az első az az, hogy határokon átnyúló versenyképességi helyzetet kell teremtenünk, és itt volt már decemberben a fekete listával kapcsolatos határozatról egy szavazásunk, és itt többen azt mondták, hogy a szociális dömping ellen kell egyértelműen harcolnunk, hiszen komoly vállalkozások kiszorulnak a piacról. És most a bizottság azt mondta, hogy felül kívánja vizsgálni a kabotással kapcsolatos szabályozást, és tisztázni kell sok dolgot. Azt hiszem, hogy ez is ahhoz vezet minket, hogy a szabályokat érvényesíthessük az egyes tagállamokban. Amikor pedig a légiközlekedési szektorról beszélünk, egy kis időt szakítottunk arra, hogy megvizsgáljuk az innovatív vállalkozások, az építkezési szektor és az atipikus foglalkoztatási viszonyok helyzetét, és a légi közlekedési biztonság helyzetét is. Nagyon fontos, hogy a légi közlekedési biztonság kérdését nagyon komolyan vegyük, és ezt ki kell emelni a jelentésben is, és meg kell néznünk az alapvető szabályokat az ICAO-ban is, és hogyha ezt megtesszük, akkor így növelhetjük a biztonságot, hiszen a foglalkoztatási és felvételi kondíciók és a biztonság, a munkahelyi biztonság védelem között is alapvető összefüggés van. Aztán az euronatikus rendszerek is ide tartoznak, és még egy dolog, ez a harmadik dolog, a közlekedési szektorban szóvivője vagyok a munkahely, a recruitment kérdésében is. Azt hiszem, hogy itt a nők és a férfiak közötti, nemek közötti egyenlőséget is meg kell teremteni. Köszönöm szépen, Krisztina, Revodáló következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megpróbálom betartani az időt, ugye ahogy a kollégám, aki kiválóan teljesített. Hm, azt látom, hogy ez a kezdeményezés jó irányba mutat. Az előadó új célkitűzéseket az határozott meg, és ez rendkívül fontos annak érdekében, hogy egy új európai politikát dolgozzon ki a megfelelő a megfelelő arányoknak és a, a ki szennyez, az fizet elvnek az alkalmazás, az rendkívül fontos politikai elkötelezettség kell viszont az Európai Unió részéről, mert enélkül nem lehet ez sikeres, a mm, köz, a közlekedés, a tömegközlekedésnek növelése a kétszeres méretűre eh, a 2030-ig, ez egy rendkívül igényes eh, célkitűzés, és ez nagyon fontos. Nagyon fontos eh, ugyanakkor, hogy a teherautóknak a széndiokszid kibocsátását azt lecsökkentsük, úgy, ahogy szerepel az anyagban az Gienz kollega már említette, hogy mennyire fontos a szociális vetület nagyon fontos, mert a közlekedés az egy rendkívül erős szociális kérdés. A társadalmi kirekesztettségnek az egyik fontos eszköz a közlekedés, és ez kell, hogy szerepeljen ebben a könyvben. A megfelelő, nem diszkriminatív és egyenlő szolgáltatások biztosítása közlekedés terén is nagyon fontos, és ez szintén kell, hogy szerepeljen a fehér könyvben. A mobilitás rendkívül fontos kérdés, ezt mindenképpen meg kell beszélni a szociális partnerekkel, annak érdekében, hogy magas szintű sztendereket határozzunk meg, és eh, a nagyon fontos tehát, hogy az a fehér könyvnek a célkitűzése megvalósuljon, és mindenképpen törvénybe kerüljön, nevezetesen az, hogyha 60%-kal csökkentjük a széndiokszid kibocsátása a e, közlekedés terén. Köszönöm szépen, ez pont két perc volt. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm Van de Kamp kollégának ezeket az előkészítő munkálatokat, és gratulálok az előttem szólókhoz hasonlóan én is ehhez a jelentéshez. Nagyon Egyetértek azokkal az aspektusokkal, amelyeket az előttem szólók említettek. Először is a komodalitásról szeretnék beszélni. Azt hiszem, hogy a komodalitás, vagyis az egyes közlekedési szereplők össze, összhangba hozása, nagyon fontos ez a következő években például a jegyek kiadásában is, és ezen kívül még Szerintem azt kellene kérni a, bizottság, a bizottságtól, hogy a szociális és munkahelyi aspektusokat is vegye figyelembe valamennyi közlekedési eszközben, és nagyon fontos lenne, hogy harmonizálódjanak a szabályok az egyes tagállamokban. Ezt kellene elemezni, ezeket a lehetőségeket, és ezen elemzések alapján legyen javaslata a bizottságnak, mivel most valahogy inkább lefelé irányba halad a tendencia, a közúti közlekedésben, a közlekedésben és egyéb területeken is folyamatosan romlik a helyzet szociális szempontból, pedig ez is egy rendkívül fontos aspektus, nagyon fontos például a szakképzett munkaerőhiányának a problémája, és az utasok jogainak védelme is. Itt több javaslat és jelentés született, a bizottság részéről, de azt hiszem, hogy össze kellene fésülni ezeket az egyes elképzeléseket, hiszen, hiszen ezek elszórt jelentések. Egyfajta egységes csomagot kellene kialakítani fogyasztói alapjogok, utas, utas alapjogok tekintetében így lehetne a verseny viszonyokat is igazságosabbá tenni aztán kellene szabályozási keret a drónok tekintetében is, hiszen a jövőben a logisztikában és a közlekedésben a drónoknak nagyon fontos szerepe lesz. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przede wszystkim dołączam się do wszystkich słów. Köszönöm szépen elnök úr. Először is köszönöm ezt a jelentést, gratulálok az előadóknak ehhez nagyon magas színvonalú ez a dokumentum. Az első megjegyzésem a C ponthoz kapcsolódik. Itt azt hangzott el, hogy az európai közlekedési szektor még mindig világvezető szerepet játszik. A még, a still, ez egy nagyon fontos szó, ezt ki kell hangsúlyoznunk vastag betűvel. Ami a fehér könyvet illeti, ebben azt olvassuk, hogy a versenyképesség motorja a közlekedési szektor Európában. Nos, ezt részleteznünk kellene mi történt a múltban, és hogyan lehet az életminőséget javítani a jövőben a szektor segítségével. Valóban ez a, ennek a szektornak nagyon fontos szerepe van ebben, ezt ki kell fejtenünk még. A D pont a teljesen integrált közlekedési rendszer kérdése. A következő a kérdésem. A francia adó, étipály, autópálya adó és, és a német autópálya adó 8-9 euró, nagyon hasonlóak ezek az árak, de szerintem valahogy be kellene avatkoznunk, hiszen nem feltétlenül azonos mindenhol ez a viszonyrendszer. Ugye az elmélet és a gyakorlat között is óriási a különbség, a, a kormányok és az egyes közlekedési döntéshozók nagyon különbözően járnak el, ezt is figyelembe kell vennünk, és meg kell említenünk a fehér könyv, érvényes és kötelező érvényű dokumentuma, ugye az egyes tagállamokban, ezzel önök is egyetértenek, gondolom. Nos, mit jelent ez az integrált közlekedési rendszer? Az infrastruktúrához való hozzáférés, hiánya nagyon komoly akadályt jelenthet, például a vasút forgalomban, ezt az akadályt fel kellene számolnunk. Ami pedig a Juncker tervet illeti, nagyon jó az, hogy szerepel a hetes pontban ez, mint lehetőség. Lehetőség, possibility, erről van itt szó. Ez nagyon jó, de a kérdésem az, hogy a hetes pontot hogyan valósítjuk meg valóban hiszen itt az egyes kormányok és tagállamok döntéséről van szó. De mindenképpen nagyon jó ez a dokumentum, köszönöm és gratulálok hozzá az előadóknak, és remélem, hogy a módosítókkal az Európai Bizottság felé is oda tudunk hatni, hogy megfelelő módon álljanak ehhez hozzá, hiszen az európai szakpolitika prioritásáról van szó, és azt a bizottságnak is meg kell értenie. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dieter Koch következik. Köszönöm szépen. Gratulálok és köszönöm ezt a nagyon jó jelentést. Három rövid megjegyzésem lenne. A gazdasági szektori szempontból a közlekedési ágazatot nagyon jól bemutattad, de az emberi tényező nekem hiányzik. A például a fogyatékkal élők jogai, nagyon fontosak. Nagyon fontos az is, hogy eh, hozzáférés biztosítsunk az időseknek és a fogyatékkal élőknek ehhez a rendszerhez, az árak tekintetében is. A fejlesztésnél a fenntartható tervezés alapvető fontosságú, az intelligens összekapcsolás és a termelési folyamatok összekapcsolása nagyon fontos, és a harmadik kulcs szó pedig a, a, a mi elképzelésünk az autonóm és a félautonóm vezetéshez. Ezzel kapcsolatban is még néhány szót kell rejtenünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Részemről is köszönöm az előadónak ezt a munkát. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó dokumentum, mivel fontos és helyes pontokat emel ki. Ez a szöveg néhányat szeretnék kiemelni, a két perces idő alatt. Egyik az az, hogy nagyon fontosnak és jónak tartom az, hogy hogy a Fehér Könyv 2011-es céljait ismét megemlítette ez a jelentés, illetve a fenntarthatóbb mobilitás, és nagyon fontos a kevesebb baleset, a kevesebb széndiokszid kibocsátásról van itt szó, illetve nagyon tetszett nekem az is, hogy a TNT-t üdvözölte ez az anyag, és amit, ami meglepett, a 2030-as időszakig tartó folyamatok elemzése, ez valóban nagyon fontos, és itt azt gondolom, hogy itt a tagállamokat arra kellene felszólítanunk, hogy valóban a, a tömegközlekedésbe ruházzanak be, hiszen itt a további beruházások nélkül ezeket a célokat nem lehet elérni, itt ösztönözni kell a beruházásokat, és annak is örültem, hogy a szociális kódex megemlítésre kerül, azt hiszem, hogy a road package-ben ezt is meg kellene említenünk. 2016-os időszakra vonatkozóan, és van még egy megjegyzésem, a kómodalitás, amit mi is alapvetően támogatunk, ugye hiszen itt arról van szó, hogy a valamennyi közlekedési ö, rendszert összekapcsolunk, és ezáltal fejlesztjük is őket, de ezt nem lehet ö, felváltani a, ezeket a ezt a, ezeket a rendszereket kötelező érvényű célokkal egyszerűen meg kell vizsgálni, és meg kell még egyszer említeni világosan az, hogy 2016-ig mit, mik az elképzeléseink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Árnyék előadó voltam ennél, ebben az anyagban. a 2011-es fehér könyv kapcsán, és köszönöm ezt a lehetőséget, hogy megvizsgálhattuk az előrelépéseket, és teljes mértékben egyetértek az előttem szólókkal, akik arról beszélnek, hogy szükség van arra, hogy a szociális kondíciókat me- támogatnunk kell és fejlesztenünk kell ebben a szektorban, a munkavállalók és munkaadók kérdésében. És még egy dolog, Gondolom, hogy van még előttünk egy nagyon komoly feladat, még pedig a különbségek felszámolása, az, infra, az egyes tagállami infrastruktúrák különbségeinek a felszámolása. Itt a territoriális, tehát a, a földrajzi és szociális kohézió nagyon fontos, és ami pedig a közlekedés biztonságot illeti, egyetértek azzal, hogy a közlekedési biztonságot különböző intézkedésekkel biztosítanunk kell, ide tartoznak az új technológiák is, azonban, hogyha azt szeretnénk, hogy az emberek fenntarthatóbb közlekedési eszközöket használjanak a városokban is, akkor azt kell biztosítanunk, hogy valóban ezek biztonságosak legyenek, vagyis a biztonságos infrastruktúra fejlesztését kell kihangsúlyoznunk a kerékpárosok és a gyalogosok számára is. És végül pedig lehet, hogy ezt csak kifelejtettük, de azért szeretném megemlíteni, a trollibusz nem említi meg a jelentés a városokban, de például a Cseh van trollibusz és a városokban nagyon fontos a, a rövid, a, belső, a városon belüli közlekedésben. Köszönöm szépen, Triklun asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és másokhoz hasonlóan én is szeretnék gratulálni ehhez a jelentéshez. Ez egy nagyon világos szöveg. Néhány dolgot azonban szeretnék kiemelni, amelyek nagyon fontosak hiszen itt a fehér könyvvel kapcsolatos egyetemű állásfoglalásról van szó, és fontos, hogy pontosan fogalmazzunk, megnézzük, hogy mi történt, mik a jelen a fejlemények, a technológia azóta hová fejlődött, a kutatás és az innováció hol tart. Nagyon fontos, hogy a városi közlekedésben is figyelembe vagyok az innovációt, hiszen a lakosság Európában 80%-ban városokban él, Ugye a kerékpározás, a gyaloglás és a, a tömegközlekedés rendkívül fontosak, de ez meg is jelenik a jelentésben. Az egész légiközlekedési területen azt hiszem, hogy még nagyon sokat tenni tennivalónk, és itt ki lehet hangsúlyozni a hiányosságokat is, a közös európai égbolt alkalmazásának az elképzelését, hiszen itt a versenyképességünket ez óriási módon növelni óriási ö, probléma az, hogy ez a gyakorlatban még nem valósult meg, különösen amikor az öböl országokat veszük figyelembe, mint konkurenciát. Nagyon fontos, hogy a, a légi közlekedésügyi párbeszédet is megemlítsük, hiszen a versenytorzulásokat meg kell vitatnunk, és figyelembe kell vennünk azt is, azt már mások is elmondták, hogy ez egy olyan, ez egy globális jellegű helyzet, szociális ö, ö, foglalkoztatási állami segély ö, témák, problémák merülnek föl, és a bizottság ezekre a kérdésekre nem feltétlenül tud ráhatni. Vagyis nagyon fontos, hogy itt a párbeszéd elinduljon, ez alapvető fontosságú az öböl államok, az arab emirátusok részéről azt látjuk, hogy nagyon komoly a konkurencia, nagyon egyre messzebbre repülnek ezek a légitársaságok Kelet-Ázsiába, távol-keletre, stb. stb. A fogyasztók pedig nagy örömmel veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, úgyhogy ez egy nagyon komoly kihívás, de folytatnunk kell a párbeszédet. És az egész tengeri közlekedési szektorban azt látjuk, hogy ez kihasználatlan terület, nagyon sok potenciál rejlik még ebben, vagyis ez, erre is figyelnünk kell, amikor például a közúti közlekedést össze szeretnénk kapcsolódni egyéb, össze szeretnénk kapcsolni egyéb szektorokkal. Köszönöm szépen, a, a Deli Andor következik. Elnök úr, én is már még a múltkori vitában elmondtam, hogy egy jó is kiegyensúlyozott jelentésnek tartom Van de Kamp kolléga munkáját, és hát ugye nem is rabolnám tovább az időt, hanem igazából két pontra helyezném a, a, a hangsúlyt. Az egyik ugye, hogy nagyon tetszik, hogy a, hogy a jelentés külön kiemeli a, a, és külön kezeli az ember központúságát, a közlekedés politikának E, és itt ezzel kapcsolatban e, az is nagyon e, jó meglátás, hogy milyen szükség van a bizottság jogalkotói munkájára, illetve hogy, hogy az a jogalkotási tevékenység, a jogszabályi háttér megfelelő minőségű legyen. Ugyanakkor azt is szeretném itt a szövegbe valahol megtalálni, illetve bele tenni, hogy hogy, a, hogy fontos a, az, ezeknek a szabályoknak az átláthatósága és az érthetősége is az emberek számára, e, valamint a kiszámíthatósága is ezeknek a szabályoknak, hogy előre lehessen tervezni, ugyanis ez fontos a, például a munkavállalási kedv, a vállalkozó kedv e, növelése szempontjából, és itt ugye külön meg vannak említve a munkahelyi feltételek, a gyakorlat ö, ö, szükségessége, a szertifikációs rendszerek, és itt egy, egy fontos az átláthatóság és a kiszámíthatóság, és e, ezt is fontos lenne megkövetelni a bizottságtól. A második pont pedig, a, ami az infrastruktúra kiépítését illeti, teljes mértékben egyetértek ezekkel a megfogalmazott pontokkal, Ugyanakkor csak egy ilyen terminológiai megjegyzésem lenne, hogy a, a hiányzó kapcsolatok, a, ami missing linkként szerepel az angol szövegben, hogy azon túlmenően talán a, a szűkgadatok, a bottleneckek is be kellene, hogy kerüljenek ebbe a, a, ebbe a szövegkörnyezetbe, és ugyanis a, a szűkgadatok, és, és azon túlmenően nem csak az EU-n belül, hanem a, a szomszédos országokkal kapcsolatban is, ugyanis a szomszédos országokban több tagjelölt ország is szerepel, akikre a tenti szabályozás hálózat vonatkozni fog belátható időn belül is, hát nem állt időben előre gondolkodni. Ennyi, köszönöm. Vielen Dank, jetzt Mathis von Miltenberg. Köszönjük, Mathis von Miltenberg következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevő és árnyék jelentéstevők munkáját. Nagyon jó munkát végeztek, úgy gondolom. Egy dolgot említenék a légi közlekedés kapcsán. Ugyanis a tervezet azt javasolja, hogy az öbölmenti államokkal is folytassunk párbeszédet. Az átláthatóság és a finanszírozás területeinek tisztázása érdekében. A kérdésem az a jelentéstevő felé, hogy a szöveg miért nem említi Törökországot. Hiszen Törökország növekvő piacot jelent, ez Európa számára ugye fontos, de gondolok itt elsősorban az isztambuli légikikötő továbbfejlesztésére, a versenypolitikára, a pénzügyi átláthatóságra, a finanszírozás átláthatóságára. Törökországot tehát miért nem említi a szöveg, kérdezem a jelentéstevőtől. Reménykedem egyébként abban, hogy az Európai Bizottság még az idén előrukkol az új európai légiközlekedési stratégiával, hiszen nagyon fontos, hogy ez a stratégia mielőbb megszülessen és megerősítse a versenyképességünket. Különösen, hogyha olyan országokra tekintünk, mint például Törökország. Fontos lenne, hogy az Európai Unió proaktív módon állást foglaljon, akkor is, hogyha ázsiai, új ázsiai piacokról van szó. A légi közlekedés ugye növekvő ágazat, és az ázián országok szempontjából és a dél-kelet-ázsiai országok szempontjából is nagyon fontos ez. Köszönöm, az eljé képviselő. Je participe részt vettem az összes kollégámmal, a kollégáimmal a kiváló munkát, amit végzett az előadó, nagyon nagy hozzáértéssel. Nem szeretnék túl sokat hozzátenni a vitához, egyszerűen csak egy sajnálatos dolog van, amit kiírtam magamnak korábban egy nagyon jó rész volt, amelyik beszélt az európai helyzetről, a környező országhoz képest, a nemzetközi helyzethez képest. Ez egy nagyon jó rész volt a fehér könyvben. Sajnálom, hogy ez a rész, ez a rész nem kap nagyobb hangsúlyt. Remélem, hogy a verseny az világos elvek mentén történik, a kölcsönösség elve rendkívül fontos, azok számára is, akik az európai piacon dolgoznak, tehát hogy mindenki ugyanolyan feltételek mellett dolgozzon. Egy nagyon pozitív javaslatot szeretnénk tenni, egy pontot szeretnék kiemelni, ami inkább jövőben látó sem, mint politikai. A 2050-es horizont van, és olyan technológiákat kell figyelembe venni, amelyeket fejleszteni tudunk a következő években. A drónokkal kapcsolatban például meg arra is kell gondolni, hogy milyen módon lehet automizálni, automatizálni a közlekedést, vannak azok a kocsik, amelyek már önműködőek, a drónok, amelyek szintén emberi irányítás nélkül működnek, az automatizáció rendkívül sokat működik, Rotterdamban is vannak kiválók példák erre, tehát az előadó tudja, ismeri ezeket a tényeket, és nagyobb figyelmek kell erre szentelni. Oda kell figyelni aztán a széndiokszid kibocsátás csökkentésére, illetve arra, hogy eltűnnek bizonyos foglalkozások. Rendkívül fontos munkáról van szó. Köszönöm. Köszönöm szépen, én is feliratkoztam utolsóként a felszólalók listájára. Köszönöm szépen én is Vin Bandakampnak a tervezetet, de Tekintve a vitát először is azt, azt szeretném én is kiemelni, amit Bass Eichholt mondott. A szereplők között egy méltánytalan verseny, tisztességtelen verseny alakult ki. A környezetbarát közlekedési módozatokra nagyon nagy teher hárul, és az EU-s pénzek kapcsán is gond van, elemeztük a struktúrális alapokat, azok 60%-a közúti közlekedésbe megy, 20%-a a vasúti közlekedésbe, és csak egy nagyon-nagyon kis hányada töredéke az infrastruktúrába. Hogyha ez így marad, akkor nem sikerül a célkitűzéseinket elérnünk, hiszen hogyha rossz helyen ruházunk be, akkor máshogy nem lesz megfelelő forrásokra források biztosítására lehetőség. Ezért az Európai Bizottságnak erre vonatkozólag is egy javaslatot kell előterjesztenie. Fontos persze a szubszidiaritás, de mégis fontos, hogy összességében jó irányba haladjunk. Született egy tanulmány Helsinki-ben, mi szerint egy euró, amit befektetünk a kerékpár infrastruktúrába, 8 euróval, euró nyereséggel térül meg. Úgyhogy ez gazdaságilag is érdekes, nem csak környezetvédelmi szempontból. Ebbe az irányba kell haladni, hiszen a városok felelnek az éghajlat károsító kibocsátások 70%-áért. Ezért sem értem, hogy miért haboznak bizonyos tagállamok a modal shift kapcsán. Voltak itt meghallgatások, készültek tanulmányok, elhangzott, hogy több száz jó példa van Európában, ezeket egyszerűen csak másolni kellene. Itt van például Kopenhága, ahol 300%-os növekedés következett be 20 év alatt a kerékpár közlekedés, kerékpáros közlekedésben. A kopenhágaiak jelentős hányada kerékpárral jár munkába, iskolába, és így tovább. Ha 20 évvel ezelőtt valaki ezt mondta volna, hogy ez majd bekövetkezik, hát azt mondták volna rá, hogy ez álmodozik, hát ez soha nem fog bekövetkezni. De Berlinben is 12 év alatt jelentős növekedés következett be. Szevélyában is például, Dél-Spanyolországban hasonlóról számoltak be. Ez azt jelenti, hogy igenis lehetséges mindez, vannak jó példák, ezeket egyszerűen csak le kellene másolni. Ebbe az irányba kellene haladni, ezért nem értem a modal shift kapcsán a habozást. A komodalitás persze fontos, de a modal shift a végső cél, fontos a kerékpáros közlekedés és a gyaloglás is, hiszen azt is látni kell, hogy a városban megtett távolságok nagy hányada rövidebb 6 kilométernél. Most, most pedig megadom a szót Oliver O'Neilly úrnak a bizottságtól. Köszönöm, Köszönöm a lehetőséget, elnök úr, és először is szólnék néhány szót az eszivel kapcsolatos szavazásukról. Köszönöm ezt önöknek, hiszen ez egy nagy hozzájárulás a parlament részéről, és remélhetőleg segít nekünk, ben, nekünk abban, hogy mielőbb rátérjünk az együttdöntési eljárás megkezdésére, és biztosítani tudjuk azt, hogy ez az alap mielőbb teljesen, teljes mértékben összeegyeztethető legyen az egyéb finanszírozási forrásokkal. Ami a fehér könyvet illeti, hát semmiképpen sem mondhatjuk Van de Kamp úr jelentéséről, hogy mellé beszél. Látható, hogy a jelentéstevő tapaszt- nagyon sok tapasztalattal bír, és nagyon bölcsen fogalmazta meg a szöveget. Ez ugyanakkor minden bizonyal arra is visszavezethető, hogy a szakbizottság többi tagja is részt vett a munkában, és ma délelőtt is láthattuk azt hiszem azt, hogy a jelentés még sok egyéb elemmel és vetülettel is bővülni fog, és ezáltal még jobb lesz. Azt hiszem, nagyon fontos összességében látni azt, hogy az elemzés, a szövegben szereplő elemzés robusztus, nagyon bölcs a megközelítés összességében, abban az értelemben, hogy a jelentés nem új útvonalakat akar feltárni, nem akarja újra feltalálni a már meglévő rendszert, hanem arra összpontosít, hogy a már meglévő dolgokat hajtsuk végre valósítsuk meg a gyakorlatban. Néhány újabb elem is szerepel persze, de ezek szerepe elsősorban az, hogy korrekciót hajtsunk végre, hiszen korábban néhány dolgot alábecsültünk, itt említeném a szociális aspektusokat például, vagy pedig eh, arra irányulnak ezek az újabb elemek, hogy a, az aktualitásokhoz igazítsák hozzá a meglévő javaslatokat, illetve szabályokat. Gondoljunk itt például a technológiai fejlődésre. Néhány olyan terület, amelynek a kiemelését még fontosnak tartanánk, az belső piac. Többen is beszéltek a belső piac külső dimenziójáról, ezt mi is nagyon fontosnak tartjuk. Nem csak az Európai Unión belül kell ezt a témát tehát látnunk, hanem Kérdés az is, hogy mennyiben tudunk hozzáférni fair módon a külső piacokhoz, és mennyiben biztosítunk hozzáférést a saját belső piacunkhoz, a harmadik országbeli szolgáltatóknak. Aztán fontos a meglévő dossziék lezárása is, gondolok itt vasúti közlekedésre, és azokra az erőfeszítésekre, amelyeket közösen teszünk önökkel, hogy megszülessen a negyedik vasúti csomag, de van egy ennél talán még fontosabb kérdés, ez a világos keret létrehozása a kikötők számára. A kikötők kulcsfontosságúak a mai gazdaságban, és nagyon fontosak a logisztikai láncok javítása szempontjából is Európában. Ami a szociális dimenziót illeti, nyilván az ember nem várhatja, hogy a közlekedés politikában szociális jellegű szabályok szülessenek, de hogyha sikerül úgy kialakítanunk a közlekedéspolitikát, hogy az hozzájáruljon a közlekedési ágazatban a munkakörülmények javulásához, és hogy vonzóbbá tegye továbbá az ágazatot a munkavállalók számára, akkor ez mindenképpen üdvös lenne. És persze elősegíteni a különböző ágazatokban az egyenlő és fair munkakörülmények biztosítását. Itt említhetjük például a közúti közlekedést is, amelyről többen is szóltak. Jövő évben e témával kapcsolatosan egy átfogó javaslatcsomag várható. Ami a fenntartható kérdését illeti, nagyra értékeljük, hogy a fenntarthatóságot széles körülön értelmezi a szövege, a környezetvédelmi, éghajlatvédelmi aspektusoktól kezdve az infrastruktúrán, a hatékony infrastruktúrán keresztül egészen sok-sok területre kitér. Nagyon örülnénk annak, hogyha nagyobb teret kapnának azok a kezdeményezések, amelyek a biztonság növelését szolgálják, és mindazonáltal hozzájárulnak a fenntarthatóság javításához, növeléséhez is. A hatékonyság is nagyon fontos, ahol ezen a területen még sokat tennünk, és a városi dimenzió is nagyon fontos. És sokan hangsúlyozták az innovációt és, valamint az intelligens rendszereket. Szerintem itt nagyobb hangsúlyt fektethetnénk a mobilitási rendszer door-to-door, -door, tehát ajtótól ajtóig aspektusára. Az új technológiákról is sok szó esett már, aztán az interoperabilitásra helyezett nagyobb hangsúly. Az interoperabilitás ugye egy önprioritás, amely újra és újra felbukkan itt a Transzakbizottságban, és az automatizálás is egy olyan dolog, amelyet itt fel kell sorolnunk. Hogyha továbbra is vezető szerepet akarunk játszani a közlekedésben, akkor erre a vetületre jobban oda kell figyelni. A Szezár révén a forgalom területén ez már megtörtént, de a többi ágazat területén még kicsit vonakodóak vagyunk, jó lenne, hogyha itt nagyobb politikai támogatásra tudnánk szert tenni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Wim van de Kamp jelentéstevőnek adom meg még egyszer a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen az ember mindig örül annak, hogyha ilyen sok dicséretet kap, de persze a dicséret kötelezés, kötelez arra, hogy még jobb munkát végezzen az ember. És hát sajnálom, hogy az ECR-beli kollégám már elment. Ő azt mondta, hogy a fenntarthatósági célokat csökkenteni kellene. Rákövetkezett viszont Buzz Eichhout, aki azt mondta, hogy erről szó sem lehet. Sőt, a fenntarthatósági célokat, célokon még szigorítani kell. Igen, hát az én jelentésem e két megközelítés között próbál egy érzékeny egyensúlyt megteremteni. Mindkét oldal megfogalmazta kívánságait, meglátjuk, miféle módosítók születnek, hát kérném azért, hogy ne 300 módosítóval álljanak elő a kedves kollégák, mondjuk 50, 50 az úgy kezelhető lenne, és azokat aztán be is lehetne építeni a szövegben. Claudia Tapedelnek egyébként igaza van. Valóban nem említettem kellő mértékben az alternatív energiákat, például ami a hidrogént illeti, a hidrogén területén még sok innovációs lehetőség van, ezt még ki fogom emelni a szövegben. Aztán a kerékpáros közlekedés és a gyaloglás. Nos, ezek a módozatok nagyon fontosak a városi közlekedésben, és valóban nagyobb szerepet kellene kapniuk. Ezen a területen még valóban nagy a lemaradás, még sokkal többet kellene itt tenni, hogy ezeket a módozatokat jobban kiemeljük, és aztán a magánélet, a privátszféra védelme, Gezine szólt erről nagyon ékesen, hogyan tudjuk megvédeni az emberek magánéletét, magánszféráját. Hogyha valaki a közösségi közlekedés módozataival él, nyilván ez nehéz, hiszen a tömegközlekedésben az ember többé-kevésbé azért veszít magánszférájából. Beszéltünk is erről. Szóltunk például a pótdíjakról határokon átnyúlóan, ez is nagyon fontos persze, de hát Nyilván, hogy az ember egy közösségi térben mozog, azért védeni kell a magánszférát is. Beszélt kezéne az Európai Unió belső kompetenciáiról is, például a légiközlekedés kapcsán, ez is egy nagyon fontos kérdés. Úgy gondolom, ezt jobban ki kell emelni valóban a szövegben. Az a kérdés, amelyről eddig még nem nagyon gondolkodtam el, azokat a célzott beruházások. Mondhatnánk, hogy persze az egészségügyi hozzájárulásból az egészségügyet finanszírozzák, és így tovább, de persze értem, amit Gezéne mondani akart. Aztán szó esett a közúti közlekedésről, illetve az autókról és a személygépkocsékról. Persze ez az autonómia szimbóluma továbbra is számomra, de tudjuk azt, hogy a túlon túl intenzív autóhasználat milyen problémákkal járhat, de persze, hogyha valaki vidéken él, akkor mégiscsak élnie kell ezzel a lehetőséggel, és Buzz Eichhout rákérdezett arra is, hogy miért szerepel kiemelten a szövegben a hajózás. Hát nyilván fenntarthatósági céljaink is vannak, a légi közlekedés ezen a téren probléma, súlyos következményekkel jár. Persze, hát mindig jó lenne a több, akár ezen a téren is, de azért lássuk a realitásokat is. Európa némileg lemaradásban van. A közlekedésben még tisztább, környezetbarátabb motorokra van szükség, és hasonlókra. Itt még lenne mit tenni. Aztán a drónok. A kolléga, aki, már említ, aki említette a drónokat, már elment. Nyilván ez is egy olyan téma, amelyel intenzíven foglalkoznunk kell. A városi közlekedés a tagállamok kompetenciáiba, illetve hatáskörébe esik, sok országban azt láthatjuk, hogyha jól működik a közlekedés, akkor az adott ország vezetősége aratja le a babérokat, de ha rosszul mennek a dolgok, akkor persze Brüsszelre mutogatnak. A közösségi közlekedésbe való beruházás valóban a szubszidiaritás elve alá esik, itt igazán többet tehetnének a tagállamok. Aztán a trollibuszok, igen, ezek nagyon fontosak a számomra. Aki ismeri a hazámat, illetve a szülővárosomat, az minden bizonyal ért is, hogy miért. Itt is még sokat teendő. És annak a kollégának is igaza volt, aki Törökországot említette, Törökországot mindenképpen külön kell említeni a szövegben. Az ETHD és Emirates légi társaságokkal foglalkoztunk már sokat. Ertug is tudja, hogy a Turkish Airlines-nál vendégségbe is voltunk. Ott excellenciás uraknak szólítottak minket. Amit Tájsz mondott, az is nagyon fontos volt. Köszönöm szépen az Európai Bizottság megjegyzéseit, és, és hát most érdeklődve várom a módosításokat, de kérem, ne túl sokat fogalmazzanak meg. Legyen kezelhető a mennyiség. Köszönöm, köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek, köszönöm mindenkinek, aki részt vett az eszmecserében. Ezzel az ülésünk nyilvános része lezárult, most pedig az ártüléssel folytatjuk. Jaj, bocsánat, mondja az elnök, még ismertetnem kell először a módosítók benyújtásának határidejét, amely április 20-a déli 12 óra. Köszönöm.